Okay, friends, uh, we start uh, this. Jó, kezdjük akkor el a második részét a foglalkoztatási ülésnek. A szavazással kezdjük. A, az ETF alapok mobilizációja. Név szerinti szavazás. Megnyitom. Tehát az EDF levélre le, megnyitottam a szavazást. És most lezárom a szavazást. Ah! Is carried by 32-vel el. Aztán menj, 32 szavazatot elfogadtuk, akkor nézzük a szóbeli választ igénylő kéréseket. A szolidaritási jelentésről Hendel úr. Egy percet adok mindenkinek, hogy megtalálja végre a helyét. Bedugja a gépbe a kártyáját. Akkor kezdjük. Az Európai Szolidaritási Alappal egyes módosító. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük. Tehát a szolidaritási testület EPP-ből egyel több van. Elfogadtuk 23 szavazattal. Kettes. Ez kiesik, mivel az egyest elfogadtuk. Hármas. Kiesik ez is. Négyes és ötös szintén kiesnek. A hatosnál tartunk. Igen, szavazat. Nem. Tartózkodás. Én szerintem elutasítottuk, de hát azért nézzük ezt is. Elfogadtuk. Két többlet. Nem, nem kettővel. Hat többlet szavazattal. Igen. A hetes módosítónkat szeretnénk visszavonni. But Those, yes.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 Szeretném tehát jegyzőkönyvben mondani, hogy a nyolcast visszavonjuk. Ez akkor az azt jelenti, hogy csak a kilences marad meg, amiről szavaznunk kell. Azt fenntartják? Rendben. Akkor a kilencest Megnyitom a szavazást. Kilencesnél tartunk. Ki az, aki mellette szavaz? A zöldet vagy pirosat gyomjanak, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 39 szavazattal. 11-es. 10-es. Szintén kiesik. A tízesen szavazunk, a tízesről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás. Én azt mondom, hogy elutasítva, de nézzük aztán. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 13-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 14 igen, tehát a 14-esnél tartunk, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös, igen. Tizenhatosnál tartunk, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Szerintem világos volt, de akkor ellenőrizzük, ha kérik a 16-ost. Megnyitom, lezárom. 36 szavazattal elutasítottuk. 17-es kiesik, 18. Szintén kiesik. Tizennyolcasra szavazunk tehát. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 26 szavazattal. 19-es. Megnyitom. Lezárom. 42 szavazattal elfogadtuk. 20-as igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 21-es. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 21. Igen. Nem, bocsánat, mondja az elnök asszony. Akkor a kérdés egészéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 39 szavazattal. Ez nagyon gyorsan hadd mondjam, a 19-es módosító, hogy hogyan akarjuk a duplicitásokat elkerülni nem duplicitás, hanem párhuzamosságok. Én csak az apró szóbeli használatot kérem, hogy változtassuk meg. Jó, akkor ezt a nyelvészekre fogjuk hagyni, hogy a két szó közül az egyiket töröljék a másik javára. Akkor térjünk át a másik. Azaz, melyik is a következő, kérdezi az elnök asszony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 yes, we shall proceed with the, uh, the uh, collaborative economy. Akkor uh, az együttműködő gazdaságok négyes, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Nyolcas igen, nem, tartózkodás elutasítva. Kilences igen, nem, tartózkodás elutasítva. Tizenegyes igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, rendben a 11-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, Ezt elfogadtuk 22 szavazattal. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 13-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 14-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük akkor a 14-est megnyitom, lezárom, elfogadtuk 26 szavazattal. Hármas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Hetes. Nem, 18-as javít, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 22-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 22-es módosító igen, nem, tartózkodás elutasítva. 23-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 24-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 25-ös igen, nem, tartózkodás elutasítva. 26-os, ez egy részenkénti szavazás, az első része. Igen, nem, tartózkodás. Én azt mondanám, hogy elutasítva, de ellenőrizzük. Az első rész tehát, első rész. 26-os módosítónál tartunk. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Második rész igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 27-es igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 28-as igen. Nem. Tartózkodás. Én szerintem elfogadtuk. 11-es kompromisszumos. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 31-es. Nem, 34-es javít az, elő, az, az elő, elnök asszony, ha, ha, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 26-os kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 36-os módosító, igen. Nem, első rész, bocsánat. Nem, tartózkodás elfogadtok. Második rész, igen. Nem. Tartózkodás. Hát szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a második részt. Megnyitom. Megnyitom a második részre. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 38. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 39. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 40. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 41. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 52-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 53-as módosító igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszumos javaslat 9, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 71-es módosító igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 73-as nem, a 72-es mégsem. Nem. 73-as. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 74-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 34-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Módosító 83, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 84-es, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 85-ös, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 87-es, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 33-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 103-as módosító, szóbeli módosító, igen, nem, tartózkodás. Ugye megszavazták? Szerintem igen. 107-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 109 első rész. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük akkor a második részt, 109-nél tartunk. Megnyitom. Lezárom. Igen, elutasítottuk két szavazattal. Ez a második rész volt, ugye? We proceed to amendment one. 110-esnél tartunk. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 112. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 36-os kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 116-os igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 31-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 133-as módosító. 134-es, mondja az elnök asszony, 134-est mond ő, nem, javítja magát. A 133-nál tartunk. Igen, a 133-am, nem, tartózkodás elfogadok. Akkor most jön a 134-es, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 134-est, me ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk egy szavazattal. 135-ös, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 138, igen, A 136-ot ellenőrizni akarják? De hát a 136 amúgy is kiesik. I can't hear, is it 135 you want to check? Akkor a 135-öt akarják inkább? Akkor a 135-öt ellenőrizzük. Tehát ki az, aki támogatja? ja, nem, bocsánat, akkor elektronikusan csináljuk. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Igen, elfogadtuk egy szavazattal. Jó. Ja. Akkor ismételjük meg a 138-at, mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás. Elfogadtuk. Jön 149, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 151, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. És most szavazunk név szerint a véleménytervezet módosított formájáról. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk 38 szavazattal, egy ellenszavazattal és 8 tartózkodással. Köszönöm szépen az előadónak, és köszönöm mindenkinek a munkáját. uh, this one. Yeah. We don't have it in colors now. Ah, you do have it in color for you. Is it the same now? Ah. Yeah. Szóval okay, great. Okay, uh, then we start with the voting on... Akkor menjünk tovább, egy véleménytervezetről fogunk szavazni. 27-es módosítás és a 28-as együtt szavazunk ezekről mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás szerintem elfogadtuk a kettes kompromisszumot. Következik a 37-es, az elnök változatában a negyedik oldalon, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es és 40-es együtt szavazunk róluk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elutasítottuk. 41-es következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es és 47-es együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük a 7-est és a 47-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk négy szavazat többsége. 48-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 54-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum, mondja az elnök, de ez fogyott. 57, 59 jön együtt blokkban, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kilences és 10 együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-58 együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 60-as, ellenőrizzük a 11-est. 11-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva két szavazattal, 60-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 13-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 14-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatvan egyes oka fogyott, 62-es, ellenőrizzük a 14-est. Megnyitom a szavazást a 14-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazattal. 61-es, ez okafogyott korrigendum miatt. Egy hiba csúszott a listába, és kiküldtünk egy korrigendumot. 62-es következik, mellette ellene tartózkodás. Nem látom a 62-esben a többséget, úgyhogy ellenőrizzük. Megírtam a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 6 szavazattal. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as módosítás mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. 16-os, 17-es egyben mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 67 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 69. Erről szavazunk? Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasító, 73-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 71 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 72 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Preambulum bekezdések 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 22 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva, szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most a véleménytervezetről szavazunk módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen az együttműködést, a hatékony együttműködést. következő lista. Erre várunk. Meg is kaptuk. Az Európai Ipar digitalizálása. Laurisztin asszony jelentése. es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32 testmódosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 44-es módosítást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 5 szavazat többséggel, N kompromisszum mellette, ellenet tartózkodás. Elfogadtuk. P kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ös módosítás, szóval egy módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Q, Q mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 78-ast. Megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Négy szavazattal, 79-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 88-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A, a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most név szerint szavazunk a vélemény, módosított véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43 egy ellenében gratulálunk a jelentéstevőnek, aki kiváló munkát végzett. Szavazás ezzel lezárult. And those of you who are not running, uh, we'll proceed with uh, the... Most pedig csak azoknak, akik nem sietnek, folytatjuk a 17-es napi rendi ponttal. Általános költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok. Egy percet várok, hogy lenyugodjanak a kedélyek. Okay, friends, uh, uh, if you uh, don't want to listen to next point on... Kedves barátaim, amennyiben nem akarják a következő naperiendi pontot meghallgatni, pedig ez az unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok témája, és ez nagyon érdekes. De kérem, hogyha ez senkit, akit nem érdekel, az menjen ki csendben, és Lavrieux úrnak adom meg a szót, Sorry, friends, but... Elnézést kérek, kedves barátaim! A jelentéstevőnek meg kell adnunk a lehetőséget, hogy elmondhassa véleményét. Lavrió úr, önni a szó. Köszönöm szépen. Ez a véleménytervezet már a korábbi február 28 a ülésünkön is napirendre került, és ez a félidős felülvizsgálatról szól a többéves pénzügyi keret kapcsán, tehát az úgynevezett omnibus projektre vonatkozik. A Szociális Ügyek Szakbizottsága kapta meg a kompetenciát négy cikkel kapcsolatban, a 263-as, amely az innováció, szociális innováció és foglalkoztatottságra vonatkozó, aztán a 266-os, az az FS erre vonatkozik, 268-as, és a 273-as, amely a legkiszolgáltatottabbaknak való segítségnyújtás. Az összes többi cikk nem a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartozik, ezért más szakbizottságok foglalkoznak azokkal a témákkal. A bizottsági javaslat arra vonatkozik, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni én szerettem volna, hogyha az európai alapok rugalmasabbá válnak. Vagyis a jelenlegi administratív és ellenőrzési szabályok túlságosan komplexek, és ezért a végrehajtás nagyon nehéz, mind a végrehajtók, mind az esetleges kedvezményezettek, azaz az állampolgárok és a KKV-k számára nehézkessé válik. Globális opciókra van szükség, csökkentett költségek mellett. Így reméljük, hogy csökkenteni tudjuk a hiba százalékokat is, és a hatékonyságot a végrehajtás kapcsán, illetve a hozzáférésnél is javítani tudjuk. Ez egy fontos politikai célkitűzés, azért is, mert nagyobb hatékonyságot biztosíthat az európai alapoknak tagállamokban és helyi szinten egyaránt. Az összes cikkre vonatkozólag módosításokat terjesztettem be, a 263-as esetében a módosításaim a nagyobb rugalmasságot célozzák. Azt javaslom, hogy a fel nem használt N éves összegeket az N plusz 1-es évben is fel lehessen használni, és a többi területen pedig a mikrofinanszírozási projektek, illetve a szociális vállalkozások terén használják fel ezeket. A 266-osnál az FS e esetében a csökkentett költségekkel szeretnénk csökkenteni az administratív terheket, és itt is azt mondom, hogy 150 ezer euró legyen a plafon. Az eredeti javaslat 50 ezer eurós plafont javasol, a bizottság pedig azt javasolja, hogy ezt emeljük fel 100 ezer euróra. Mi pedig egy derogációt kívántunk itt bevezetni az állami támogatásokkal kapcsolatban. Ezt az motiválja, hogy nagyon komoly a gazdasági helyzet a válság miatt, és mindezt az, államok, az állami támogatások esetében a globalizációs kiigazítási alaphoz, vagy ezzel azonos szabályok alapján lehetne elkönyvelni. Ez például Észak-Franciaországban is sok segítséget tudna így nyújtani. Aztán a globalizációs alap kapcsán a módosításom azt célozza, hogy több vállalat is együtt kérhessen ilyen támogatást. Olyan cégekről lenne szó, amelyek vagy ugyanabban a régióban, vagy ugyanabban a szektorban tevékenykednek, így a KKV-k profitálhatnának erről. És öt napos határidőt szabnánk meg a plenáris ülésen, ezután kellene szavazni. És aztán a 273-as cikk, amelyben megint csak 150 ezer euróra emeljük fel a felső plafont. A 265-ös módosítást is módosítani szeretném. Ez nem az AMPL, hanem a Regi Szakbizottság illetékességi körre, de itt egy derogációt szerettem volna bevezetni a minimális támogatások terén. Az összes stratégiai beruházási terv esetére tudnánk ezt alkalmazni. és ezzel el lehetne kerülni azt, hogy bizonyos regionális realitásoktól teljesen elrupaszkodott, bonyolult administratív terheket, hogy ezeket el lehessen kerülni. Rugalmasságot szeretnénk. Ez a fő célja a véleménytervezetemnek. Várom a megjegyzéseket, módosításokat, májú, március 28-áig lehet ezeket beterjeszteni, és azután együtt majd megtaláljuk a lehető legjobb megoldásokat az Omnibus keretein belül. Köszönöm szépen! Ambroise. J'ai failli dire les meilleurs sont là, mais je me suis retenu au dernier moment. Thank you for that. Uh, I'll give the floor to Mr. Köszönöm szépen. Ki szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, javaslatait, jelentéstervezetét, véleménytervezetét. A legfontosabb kérdésekre próbált reflektálni, amelyek problémát jelenthetnek, és a bizottság részéről mi az eredeti tervet is, tehát az eredeti bizottsági tervet sem támogatjuk, és ezért jók ezek a módosítások. Először is az általános prezentációja ennek a javaslatnak az egyszerűsítés mentén halad, a rugalmasságot célozza, és ezért miután technikai kérdésekről van szó, mi ezzel nem értünk egyet. Attól tartok. Ugyanis szerintünk itt egy politikai kérdésről van szó, és valóban óriási változtatásokat vezetünk be a különböző alapok közötti átjárhatóság, transferek és kombinálhatóság között. Ezek pedig politikai kérdések, arra vonatkoznak, hogy hol, mit kívánunk támogatni konkrétan anyagilag is. A 265-ös cikkre visszatérve, és a 200, nem, a 125-ös cikkel együtt, ezek szólnak a transferek lehetőségéről, olyan szektorspecifikus rendeletek számára, amelyekről itt szó esett. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt úgy, ahogy van, törölni kellene, ugyanis önmagában az, hogy a transfert megemlítjük, teljesen a rugalmasságon kívül eső kontextus, és a mostani célkitűzésekről lehetne ennek kapcsán átcsoportosítani pénzeket azokra a trust fundokra, amelyeket nem olyan régen hoztak létre. Ez pedig szerintem nem, nem felel meg a meglévő jogszabályoknak. Ez természetesen a 38-as cikkhez is kapcsolódik, ez pedig egy új cikk, amely a strukturális és beruházási alapokkal foglalkozik, és számunkra ez is teljes mértékben kívül esik a hatáskörön, az egyszerűsítés és a rugalmasság vonatkozó céloknak nem felel meg. Először is szeretném megemlíteni a szociális integrációs és foglalkoztatási alapot. Itt az éves indikatív támogatásra vonatkozó arányszámok számunkra nem elfogadhatóak, méghozzá nagy mértékben nem elfogadhatóak, úgy gondoljuk, hogy ezt is vissza kellene utasítanunk, ezt nem tudjuk támogatni, és a parlament hatáskörét is csökkenti. Az Európai Szociális Alappal kapcsolatban a 13-as és a 14-es cikkek jutnak az eszembe. Ezek vonatkoznak arra, hogy az Európai Szociális Alap bizonyos célcsoportoknak hogyan segíthet. Én azt gondolom, hogy amennyiben ezeket módosítjuk, nagyon óvatosan kell kezelni mindezt, És a globalizációs alap esetében pedig én megkérdőjelezem azt, hogy a meglévő mechanizmusokat támogassuk. Itt a parlament és a tanács közötti eljárás semmibevételéről van szó, a parlament előjogainak semmibevételéről. Gyakorlatilag nagyon sok javaslatnak az a célja, hogy egyszerűsítsen, de aztán mégsem ezt okozza, úgyhogy itt lehet, hogy át kellene gondolni a helyzetet, át kellene fogalmazni, új terminológiát kellene alkalmaznunk. Úgyhogy, kedves elnökasszony, ezek számunkra fontos kérdések, és hát végül is azt tudom még elmondani, hogy mennyire, nem tudom, hogy mennyire elfogadható ez az egész anyag, szerintünk nem igazán elfogadható. Köszönjük. Thank you, Mr. Pirinsky. Uh, Madam Köszönöm szépen, Pirinski úr. Az ECR-nél van-e valaki, aki az előadó, árnyék előadót helyettesíti? Úgy látom, nem. Akkor az a csoportot Szelimovics kollégát kérem meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék én is mondani az előadónak a módosítókért, és a munkáért, mert hát úgy gondolom, hogy nagyon jó okkal alap ez a dokumentum, és támogatom a bizottság törekvéseit, hogy nagyobb rugalmasságot és egyszerűsítést lehessen megvalósítani. Nos, pontosan ez az, ahogy ezeket eh, az elemeket, szabályokat fel kell használni. Az alapok eh, átruházásával, át, átvitelénél látok ö, eh, problémát, de nem hiszem, hogy ez a teljes javaslat hatájában bármit is módosítana. Tulajdonképpen arra a kérdésre vá- szeretnék ad, ez is választ, amit én is hangsúlyoznék. A, a több éves pénzügyi keretek áttekintése ebben a programi periódusokban rámutatott arra, hogy több új válság és prioritás merült fel az elmúlt években. Migráció, menekült válság, a külső sürgős problémák, belbiztonsági problémák, mezőgazdasági válság, a munkanélküliség tartósan magas aránya, különösen a fiatalok körében, és, és úgy gondolom, hogy ebben az esetben valóban újra kellene terveznünk el ezeknek az alapoknak a prioritásait. A transfer az egyik lehetőség, ami lehetőséget ad arra, hogy jobban megvalósítsuk, a, vagy újra tervezzük a válság, az előttünk lévő válságidőszakra is a prioritásokat. Nem hiszem, hogy ez rossz lenne. Másodszorban úgy gondolom, hogy ki kell végre lábalnunk abból a helyzetből, hogy valaki x euróval, euróból, ha kap, azt annak a felét át kell adja annak, aki segíti, hogy megfeleljen az adminisztratív előírásoknak. És mivel ez a helyzet, folyamatosan, ezért végre ezt valahogy fel kell oldanunk. Néhány hónappal ezelőtt egy kiállítást szerveztünk arról, hogy milyen adminisztratív kötelezettségeknek kell megfelelni, hogyha valamilyen támogatást szeretne az ember kapni, és annak a felét le kell adni. És egy kiállításon mindezt összeszed, ez valóban műalkotás, Úgyhogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy egyszerűsíteni kell a szabályokat, módszereket, Végül pedig az európai alappal kapcsolatban igenis támogatom, hogy azok az emberek, akik a globalizációs probléma miatt elveszítették a munkájukat, azokkal a munkavállalókkal rendkívül érzékenyek kellene legyünk. Nem szabad a populista zsákutcába vagy csapdába esnünk. Ugyanakkor én itt a parlamentben azt láttam, hogy adhok formában is használják ezek a, a válságokat, és megpróbálják a tragédiák után megnézni, hogy hogyan lehet megoldani a pénzt. Előre látható, előre tekintő módon kell ezeket a kérdéseket megoldani. Meg kell néznünk, hogy melyek a prioritások, és a, az alapokat újra át kell tekinteni a működésük bizonyos idejét követően is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. E, de López asszony nincs itt. Monika Várne sincs. EFTD. Itt van, akkor Dominik Metán úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Populista válasz szól kedves barátunknak aki azt gondolja, hogy ha válaszolnak a e, kérdésekre, az azt jelenti, hogy válaszolnak a populistáknak. De talán egy napon megértik, hogy e, mi az önök hibája. Kedves e, jelentéstevő úr, kedves Lavrieu úr, igaz, Lavrieu az volt, aki az autót kifejlesztette. Nos, elnök asszony, azt gondolom, hogy az az elnöklés most ketten beszélnek egyszerre, úgyhogy a tolmácsok ezt nem tudják tolmácsolni sajnos. Euh, Hogyha folyamatosan elveszik a szót tőlem, akkor nem tudok hozzászólni, sajnos továbbra is ketten beszélnek egyszerre. Député en passant par la voix de la présidente déjà quand on est dans une commission. Hogyha az ember szakbizottságban dolgozik, akkor az elnök adja meg neki a szót. Márta úr, azt kérném, hogy inkább a jelentésre koncentráljon. Én szeretnék utalni a házszabályra, elnök asszony, ön, ön elvette tőlem a szót. Dominik úr, mondja az elnök. Dominik Márta hogyha a parlament egy tagja azt a szót használja, hogy populista. Azt nekünk kell értelmezni. Én nem vagyok populista. Na elég volt, elég volt elnök asszony, mondja a hozzászóló. Minden alkalommal elfogult Nem, asszonyom, nem. Én kérem öntől, hogy hagyja el a, ter- hagyja el a termet. Itt elveszik tőlem a szót, mindenki populistázik. Elnök az, hogy ne legyen, ne pártoskodjon. I think that we have two choices. Elnök, két választásunk van. Az egyik, hogy folytatjuk az ülést nyugodtan és rendesen, vagy pedig ön elmegy, kimegy a teremből, hogyha nem tud ennek eleget tenni. Ez az úr itt állandóan elveszi tőlem a mikrofont. Elveszi tőlem a mikrofont. Belén folytja a szót. Ő volt az. Ő volt az. Nem veheti el a szót, nem veheti el a szót tőle, mondja az elnök. Intervenu, je vais pas couper la parole. Amikor ő beszélt, én nem vettem el tőle a szót. Nem, elnök asszony, nem, elnök asszony, nincs ide, nincs igaza, mert állandóan pártoskodik. Ő vette el tőlem a szót, nem fogok kimenni. Evakuáljanak. Vezessenek ki a teremből. Jó vicc lesz, úgyis fölveszik. Mr. Rapporteur, please take the floor. A jelentéstevőnek adom meg a szót. Folytassa. Kérem, amennyi időre szüksége van, azt nyugodtan használja ki. Pirinszki úr hozzászólására szeretnék reagálni, de sajnos el kellett mennie, úgyhogy majd meg felveszem vele a kapcsolatot. Én csak eh, annyit mondtam Márta Ornak, eh, hogy hogyan kell, egyébként, aki egyébként nagyon jól tudja, hogy hogy kell eh, kiejteni a levemet, nem nem Lavriének hívnak, hanem Lavrieux-nek hívnak, ezt nagyon jól tudja, ez nem a tolmácsok hibája voltak, nem kell itt személyes támadásnak venni azt, amit én mondtam. Nagyon sajnálom, hogyha ezt ő így vette. Én nagyon szerettem volna meghallgatni az érdemi hozzászólását, eh, Márta úr érdemi hozzászólását, ami nyilván, ami nyilván előkészített, és ami nyilván eh, érdekes lehet. Eh, érdekes lenne meghallgatni, hogy mi az, amiben egyetértünk, hogy és mi, mi az, amiben nem. És folytathatnánk a szöveg elemzését és a munkát nyilván őt nagyon izgatja az, hogy fölveszik és webstreamingen közvetítik az ő szereplését, hát csak azt tudom javasolni, hogy a plenárison csináljon akkor, csinálja akkor ugyanezt, mert ott még nagyobb figyelem irányul rá. Hogyha nincs, ha nem hajlandó az érdemi kérdésekről beszélni, az kár. Úgy tűnik, hogy nem hajlandó ezzel kapcsolatban egyeztetni. Azt gondolom, hogy meg kell várnunk, míg leülnek, lecsillapodnak a kedélyek, és akkor folytatja a munkát a témával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunk érdekében áll. Megadom a szót a bizottságnak, Kriszár asszonynak, ha jól tudom, tessék. Köszönöm szépen. El, elég volt, elég volt elnök asszony, mondja e, Lavrieux úr. Egy kollega éppen azt mondta, hogy egyetért azzal, amit mondok, a kolléganő is egyetértett velem, szisztematikusan elveszik tőlem a szót, panaszkodik Márta úr, nem én provokálok, mondja Rablió úr, azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy befejezzük ezt a vitát, talán majd máskor érdemes lenne visszatérni rá. Can we give the floor to the... A bizottságnak adnám meg a szót, mondja az elnök, meg szeretnénk hallgatni az ő hozzászólásukat. Az Európai Bizottság lejegyezte és tudomásul vette a hozzászólásokat, és a módosításokat türelmetlenül várjuk. Köszönöm szépen. Jutta Steinrück. Azok, aki a legutóbbi törvényezési ciklusban nem voltak itt, azoknak mondom, hogy én voltam a jelentéstevője az EASY programnak. Én szerintem nem nagyobb hatékonyságról van itt szó, hanem sokkal inkább arról, hogy az Európai Bizottság a kényelmetlen módosításokat a hátsó kapun meg akarja változtatni. Most az Európai Bizottsági Javaslatot korábban megváltoztattuk, ez példanélküli módon. A Progress program munka, helyteremtés, szociális inklúzió, munkahelyteremtés, mikrohitelek, szociális vállalkozások számára EURES mobilitási program, illetve a határi, határon partnerségek, Nos, az Európai Bizottság azt akarja, hogy hogy ezeket a változtatásokat visszacsinálják. Lehet, hogy először fordul ez elő, de nem tartom megfelelőnek azt, hogy az Európai Parlament politikai döntéseit utólag az Európai Bizottság visszacsinálja. A határmenti együttműködés nagyon fontos téma, a kolléganővel együttműködünk ebben, ezeket jobban figyelembe vettük, mert nem volt ezeknek már jövő perspektívája. A kollégákat arra kérem, hogy kicsit tekintsenek vissza, és nézzék meg, hogy közösen a parlament hogyan fogott össze az EASY programmal kapcsolatban. Az Európai Bizottsági Javaslat közösen politikailag megváltoztattuk. És most ne kerüljön arra só, hogy a saját döntéseinket utólag visszacsináljuk, mert ezek a programok, ezek a pontok nem az integrációra vonatkoznak, nem a harmadik országokból érkező személyek munkaerőpiaci integrációjára vonatkoznak, és nem azokra a témákra, amelyekben rugalmasabbnak kellene lennünk. Más problémákról van szó, úgyhogy a kollégákat kérem, hogy pontosan nézzék meg, hogy az Európai Bizottság mit akar ezzel elérni. A parlament többségi politikai döntését, amelyekkel az Európai Bizottság eredeti javaslatát módosította volna, ezeket vissza akarja csinálni. És ezért fontos, és ezzel fontos határon átnyúló partnerségeket veszélyeztetne. Köszönöm szépen, Lavrieux úr. nem. Azt gondolom, hogy majd eh, összeülünk és megpróbáljuk eh, közösen eh, végig gondolni, hogy hogyan tudjuk ezeket a pontokat mindenki megelégedésére elfogadni. Köszönöm szépen. Március 28-a az elfogadá, a módosítások benyújtásának határideje, ha május 3-a szavazás. Itt aztán lesz a um, illetékes bizottságban a szavazás, és nyár után a plenárison a szavazás. Most pedig a 4B001 teremben folytatódik az ülés a közös meghallgatással, amely a Júri Bizottság termében lesz, Júri Bizottság és a mi bizottságunk részvételével, foglalkoztatás, szociális témák, jogi bizottság együtt vitatkozik a szociális és szolidaritási alapú vállalkozások statutumáról. Ez 5 órakor lesz, és azt javaslom, hogy akkor ott találkozzunk és a mi szakbizottságunk tagja is hozzá fognak szólni. Holnap délelőtt is lesz egy ülés egy másik teremben, a saját termünkben. Ott is először mi ülésezünk, és aztán lesz egy közös meg, egy együttesülés a Kulturális Bizottsággal a készségek témájában. Köszönöm szépen! Aztán majd visszatérünk arra, hogy hogyan kezeljük egymást, hogyan hogy mi, hogyan bánjunk egymással, ha már egyszer az emberek beszavaztak minket ebbe a parlamentbe. Köszönöm.